Bien, chers collègues, merci d'avoir euh, Nos kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy türelmesek voltak. Folytatjuk mai ülésünket. Meghívottunk Dökrem úr, belga védelmi miniszter. Visszatérő vendégünk, Pavovski úr szintén az EKS-től. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hogy beszámolnak az AFET tanácsról védelmi formációban, amely Brüsszelben ült össze önfüle biztossal és Vilmo úrral, átnéztük múltkor a külügyi részét, most a védelmi rész következne. Fontos rész nyilvánvalóan a műveletek. A kapacitás kérdéséről kapacitásról több kérdést fogunk feltenni. A Weimári kezdeményezés, a német-svéd kezdeményezésről lesznek kérdéseink. Pooling and sharing, ez most a kulcs kifejezés, egyesítés és megosztás a kapacitások tekintetében. Nos, miniszter úr, ezeket a kérdéseket szeretnénk feltenni, a műveletek és kapacitások. Olyan témáról van szó, ahol politikai döntés várható nem sokára, egy delegációja ennek a a bizottságnak Ugandában járt, és az EUTM missziót meglátogatta. Nagyon pozitív benyomást szereztünk szakértelmükről, illetve a misszió politikai fontosságról az EUTM megbecsült résztvevője az ottani eseményeknek. Miniszter úr, önni a szó. Kedves kollégák, nagyon örülök, hogy itt lehetek önök között, és beszámolhatok a tanácsülésről, amely Brüsszelben zajlott. Képviselünk a Eston aztán Balkánra utazott, és megkért, hogy helyettesítse. Has met in the format of the... Tehát a külügyi tanács most a védelmi formációban összeült, és hivatalosan is elfogadták a konklúziókat a védelmi miniszterek. Azt mondhatjuk, hogy ez a formátum most már a Lisszabon utáni vívmányok hivatalos része. És a CSDP fejlődésével foglalkoznak ezek a miniszterek, a főképviselő asszony elnökli az üléseket. Ez biztosítja azt, hogy a mi munkánk az Európai Unió külpolitikájának kereteibe ágyazódik. Néhány bevezető megjegyzés erről a tanácsülésről. Az Európai Unión belül a Lisszaboni szerződés végrehajtása továbbra is az erőfeszítéseink középpontjában áll. Ami a KBVP-t illeti, ez először is azt jelenti, hogy a műveleteket és a missziókat jobban integráljuk az Európai Unió eszköztárába, ahogy erre az elnök úr is utalt. És ez aztán a megközelítésünk része lesz. Ezt az átfogó megközelítést azonban hétköznapi valóságá is be kell fordítanunk. A második dolog, szomszédos területeken fújnak a változás szelei, Észak-Afrikában például, ezeknek a végkimenetele még bizonytalan. A kormányok mindeközben még mindig a pénzügyi válság következményeivel küzdenek, a nemzetgazdaságok nehéz helyzetben vannak a költségvetések kapcsán, és ez igaz a védelmi költségvetésekre is. Mindezek a témák a védelmi miniszterek napirendjén is szerepeltek. De én most csak erre a tanácsülésre korlátozom a hozzászólásomat. És mielőtt a részletekre rátérnék, szólnék a műveletekről, a, kapacitásokról, a katonai kiadásokról, illetve az EU védelmi politikáinak hatásáról, hatásairól, és végül pedig azt javaslom, hogy még az előttünk álló hónapokra is tekintsünk ki. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Unió KBVP műveletei továbbra is kulcsfontosságú eszközök arra, hogy a politikai stratégiát, konkrét tevékenységekre fordítsuk át a helyszínen. Kollégáim megvitatták ezeket a műveleteket informálisan, jelen volt a NATO főtitkár helyettese. Mi volt az oka ennek a vitának? Az, hogy gyakran az EU-NATO kapcsolatra intézményi szempontból tekintünk, pedig nem szabadna megfeledkeznünk arról, hogy egymás mellett több hadszintéren is működünk, például Szomália, Afganisztán és a balkáni térség ilyen helyszínek. Tehát a kapcsolatnak ezt a részét sem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert ez is életbevágóan fontos. A elnök úr és tisztelt képviselők, a kalózokkal folytatott harc még mindig nagyon fontos. Az atlantai művelet sikert hozott, de a kalózok folyamatosan váltogatják a taktikájukat és munkamódszereiket. Az EU-nak reagálnia kell erre. A tanács nemrégiben fogadott el módosításokat az Atalanta műveleti tervéhez és cselekvési tervéhez. Több tagállam sokkal robusztusabb fellépést kér. A művelet jogi keretei továbbra is a napi rendünkön maradnak, különösképpen ami a gyanúsított kalózok át, átszállítását illeti. Nem sokára aláírjuk ezt a megállapodást. A főképviselő asszony továbbra is az afrikai országokkal fenntartja kapcsolatokat annak érdekében, hogy a kalózok elleni harcban a küzdelmet sajátjuknak érezzék, illetve az elfogott személyeket bíróság elé állítsák. Az EUTM művelet szomáliai katonák képzését célozza Ugandában, és ez technikai siker tud felmutatni. A SEDE albizottság delegáció nemrég ellátogatott oda, a Biangai táborba, valamint a székhelyre, Kampalába. Nagyon érdekelne a véleményük. Fontos döntés várható a misszióval kapcsolatban. A tagállamok dönteniük kell a következő hónapokban, hogy milyen opciót választanak, meghosszabbítják -e a missziót, vagy sem, az az opció kezd kialakulni, hogy a szomáliai erők parancsnoki láncát segítsünk megerősíteni. A döntéshozatal legelején tartunk, a védelmi miniszterek politikai orientációt adtak, ezek közül aláhúzom azon véleményüket, hogy nagyon közelről oda kell figyelni arra, hogy integrálják a képzett katonákat természetesen Atalantára és az EUTM-re is vonatkozik, meg kell vitatnunk regionális, sőt tágabb keretben, hogy az Afrika szarvában kialakult helyzetben hogyan kívánunk beavatkozni összes rendelkezésre álló összkezünkkel. Ugyanez a megjegyzés a az Altéja műveletre vonatkozik Bosznia-Hercegovinában az EU továbbra is jelen van abban az országban. Boszniában a politikai helyzet aggályra ad okot. Ez szerencsére nem hat ki a biztonsági helyzetre. A főképviselő arra hívta fel a minisztereket, hogy támogassák a műveletet. A NATO egyik képviselőnek jelenléte az EU for Líbia téma megvitatásánál nagyon hasznos volt gyakorlatilag sikerült véglegesíteni a humanitárius erőfeszítések támogatására tervezett missziót. A főképviselő Bengáziból visszatérve aláhúzta a miniszterek előtt, hogyha kérés érkezik, akkor fontos, hogy nagyon gyorsan tudjunk válaszolni. Világos elnök úr, kedves kollégák, hogyha az EU-for beindul, akkor az a NATO-val szorosan együtt kell működni, mert a légtér és a tengeri térség ezt megkívánja, de egyelőre nem érkezett ilyen kérés. A tervezés folyik a NATO-ban és az EU-ban is. Ez sikeresen közelítette a két szervezetet, így formális NATO és politikai biztonsági bizottsági ülésre került sor. A cél a biztonsági rendszer reformja, ez meg is kezdődött a főképviselő vezetésével. Van még egy kérdés, amelyel kollégáim foglalkoztak, a pooling and sharing, a védelmi és védelmi kapacitások egyesítése és megosztása. gendben már az informális minisztertanácson elkezdődött a munka, akkor elemeztük együtt, milyen a kihatása a gazdasági váltásnak, válságnak a védelmi kapacitásokra. Innét Svédország és Németország egy, ösztön, egy kezdeményezést indított 2000 2010-ben, mint ahogy a főképviselő jelentése megfogalmazza. Ha az Európai Unió aktív részvevő akar lenni a világban, akkor jelentős katonai kapacitásokkal kell rendelkezni. A jelenlegi gazdasági helyzetben a kapacitás csökkenésének veszélye komoly. A kapacitások egyesítése és megosztása része a megoldásnak. Ő ülésünk megerősítette, hogy politikai szándék van arra, hogy dinamizálják ezt a folyamatot sok munka történt ebben az irányban. Minden ö, tagállam gondolatokkal hozzájárult több, ö, mint 300 lehetőség került terítékre. Ö, most azon kell dolgoznunk, hogy a munkát konkrét eredmények felé orientáljuk politikai impulzióra lesz ehhez szükség. Az Európai Unió szerepe facilitátor szerepe. Az Európai Unió segíti a tagállamokat a nagyobb átláthatóságban beazonosítani a lehetőségeket, illetve a siker kulcsait. A főképviselő asszony készen áll arra, hogy folytassa, megerősítse Európa szerepét, hogyha ezt kívánják a tagállamok az is világos, hogy a tagállamoknak maguknak kell vezetniük ezt a folyamatot. Nekik kell dönteniük. A tagállamoknál van a kapacitás. Azt hiszem mindannyian egyetértettünk abban, hogy az Európai Védelmi Ügynökségnek alapvető feladata van, az Európai Védelmi Ügynökség tevékenységét az egyesítés és a megosztás elve alapja, alapján kell véd, végezni. A főképviselő felhívta a minisztereket, hogy továbbra is folytassák ezt a dinamikát. A létező projekteket folytassák, illetve újakat tervezzenek meg. A ö, közöladott dokumentum utal egy rendkívüli ülésre, ahol a miniszterek um, újabb kötelezettségvállalásokat fogalmazhatnak meg. Ez az év végén vagy 2012 elején várható. Végezetül a főképviselő azt kérte, hogy az ENSZ hogy a NATO-val való együttműködés ne tévesszük szem elől. The Elnök úr, tisztelt kollégák! Az elmúlt hónapok különböző során különböző változásokat tapasztaltunk meg a tagállamok is, jó magam is ezen dolgoztunk a KBVP továbbfejlesztésén. A francia-brit szerződésre is gondolok, két oldalú megállapodásra, amely utat mutat az erőforrások további összevonása és megosztása felé. A főképviselő asszony bátorítja ezeket a törekvéseket, és az lks is arra, arra utasította, hogy proaktív szerepet játszon. A Weimári kezdeményezés keretei között az EU tervezése és kapacitás megosztása merül fel. Ez politikai szempontból néhányak számára kényes kérdés, de a főképviselő asszony világosan megfogalmazta az ülés során, a tagállamok, tagállami miniszterek nagy többségének támogatásával, hogy 10 KBVP év után és 25 misszió után szükség van arra, hogy értékeljük a missziók tervezését és végrehajtását, mert mi együtt tudunk előrehaladást elérni. Természetes, hogy a hatékonyságra kell helyezni a hangsúlyt, és ez a költséghatékonyságot is jelenti. Tehát pragmatikus szükségletfelmérés kell, hogy legyen a kiinduló pont. Mire van szükségünk, és amink van, megfelele ezeknek a szükségleteknek. Tehát a kapacitásokra és a hatékonyságra kell összpontosítani. A kérdés azonban megérdemli, hogy alaposan tanulmányozzuk az eddigi missziókat, levonjuk a tanul, tanulságokat, és ambiciózusak legyünk EU szinten. Hadd zárjam le ezt az áttekintést azzal, hogy a steering munkacsoport ülésére is utalok az ügynökség vezetője a főképviselő asszony egyik szerepe a sok közül. Az ügynökség nagyon fontos szerepet játszik a pooling and sharing témájában, de egy másik témát is megvitattunk, ez pedig az európai politikák hatása a katonai, illetve védelmi politikákra. Például a egységes európai égbolt egy ilyen politika, amely kihatásra lesz a katonai fellépítésekre. Az Európai Védelmi Ügynökség segíti a védelmi közösséget, hogy véleményt nyilvánhasson ezekben a téma, nyilváníthasson ezekben a témákban szerte az EU-ban. Zárásként tehát kitérnék még az elkövetkezendő hónapokban végzett munkára. Én a katonai kapacitások összevonását és megosztását továbbra is úgy látom, hogy a miniszterek a napirenden fogják tartani. Azt mondják, hogy vagy vonjuk össze, vagy elveszítjük ezeket a képességeket. Lehet, hogy ez túlzás, de az teljesen világos, hogy folytatni kell az erőfeszítéseket ebben az irányban. A védelmi miniszterek pedig nagyon aktívan támogatják ezt a fajta fellépést. fellépést. A főképviselő asszony is elkötelezett. A kihívás az az, hogy tovább, hogy a lelkesedést fenntartsuk, az ambíciókat fenntartsuk, és a végén kézzelfogható eredményeket tudjunk letenni az asztalra. A miniszterek asztalán több minden szerepel, a polgári haderő és a katonai haderő, össz, polgári erők és a katonai haderő összevonása, a partnerkapcsolatok nem csak a NATO-val, hanem az ensz az Afrikai Unióval és más szervezetekkel, és a főképviselő asszony pedig be fog számolni a tanácsnak minden tevékenységről ezeken a területeken, egy átfogó jelentésben a KBVP-ről, amelyet júniusban nyújt be. A tagállamok jelezték, hogy aktívan részt kívánnak venni ebben a munkában, annak érdekében, hogy szeminárium sorozatot sikerüljön szervezni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Hadd ismételjem meg, hogy nagy örömömre szolgál, hogy eljöhettem önökhöz, és beszámolhattam önöknek a külügyi tanács védelmi formációban tartott üléséről a főképviselő asszony nevében, és természetesen a Lisszaboni szerződés szellemében. Várom a kérdéseiket, és köszönöm a figyelmüket. monsieur ministre, merci. Merci, euh, merci beaucoup. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a debriefinget mindez történt két óra alatt. Ilyen sok, hát katonai fegyelem mellett. Nagyon hatékonyak. Mielőtt átadnám a szót kollégáimnak, akik közül néhányan jártak, például Elanga Gomez Bengáziba, Három dolgot szeretnék aláhozni. Először is az Európai Parlament elfogadta az éves jelentést a KBV, KVBP-ről, Gualtieri kolléga megfogalmazásba, és a plenáris döntő többséggel ezt elfogadta májusban. A parlament a KVBP-t egyértelműen támogatja a KVBP nem csak vívmány, már több mint 11 éve működik, és jól működik, hogyha öljenek szerény keretek között is, ez ambíció, ez benne van a szerződésben. Mindenképp éltetnünk kell, konkretizálnunk kell. Ezt támogatjuk tehát a KVBP-t. De kell valljam, néha nem érezzük, hogy politikailag támogatnának bennünket, néha a főképviselő részéről sem érezzük ezt. Frusztrálva érezzük néha magunkat. Mikor Popovszki urat fogadtam, akkor is ezt a szót használtam. Például Líbia esetében az az állásfoglalás, amelyet márciusban elfog, elfogadott a parlament, olyan rendelkezéseket tartalmazott, amelyek hát nem is vakamerőek, de realisták. E, például e, tengeri felügyelet, embargó végrehajtása, és csalódnunk kellett itt a többségnek a parlamentben, e, mert nem sikerült végrehajtani az intézkedéseket. Az ENSZ-re kellett támogatni, ő, a, ő, helyesbitek, a NATO-ra kellett támaszkodni az embargó felügyeletében és a tengeri utak felegyeletében. Beindult azóta az akció, ezért nem szabad visszatérni erre a vitára, de le kell vonni a tanulságokat, és a líbiai eseményeket ennek fényében kell szemlélni. Végezetül visszatérnék az EUTM misszióra, amelyet említett, ezzel kapcsolatban elégedettségünknek adtunk hangot. Az egyik nagy vívmánya a missziónak az, hogy költséghatékony volt. Ez a misszió pénzügyi és létszám szempontból igen szerény. Mégis stratégiai helyen jelen vagyunk, a fő résztvevő között vagyunk a Afrika szarvában, Szomáliában, ezt a vívmányt meg is kell tartani technikai szempontból jó, hát ezt finom hangolni kell, de vannak hiányosságok. Csodálkozunk, hogy az Európai Unió, amely fontos szegmenst vállalt fel, több héten keresztül ugandai képzése a katonáknak, nem nézhet bele, nem szólhat bele abba, hogy hogyan toborozzák a katonákat előzőleg, és utólag hogyan integrálják. Az amerikaiakra és a szomáliakra kell támaszkodnunk. A képzést az EU biztosítja, jobb lenne, hogyha betekintési jogot kapna a korábbi és későbbi eseményekbe. Biangában például a táborban azt tudtuk meg, hogy a legutóbbi konten, kontingensből, 900 újoncból több mint 100 az orvosi vizsgálaton nem ment át különböző okokból. Vissza kellett őket küldeni Szomáliába. Hogyha korábban sikerült volna ezt a screeninget megcsinálni, akkor nem lenne ekkora veszteség. Ez egy technikai példa. Ez nem kérdőjelezi meg azt, hogy politikailag mennyire hasznos a misszió, és hogy mennyire profi módon jár el a helyszínen a csapat. Ez nagyon jól vezetett, hatékony misszió. Ezt tudom mondani az EUTM Szomáliáról. a kérdésére többen kértek szót. Gomez asszony először. Merci, monsieur président. Köszönöm szépen, elnök úr. Oui, je voudrais en particulier euh, parler de la Libye. Szeretnék Líbiáról szólni mert euh, néhány napra jártam Bengáziban, euh, május 17-20 között. És a frontvonalra kimehettem, 160 kilométerre délre Bengázitól, 10 kilométer nyugatra, 3000 kathafi harcos található ott, és a lázadók látják is őket, mondjuk 1400 lázadóról van szó, akik szemben állnak velük, egy kis dombon helyezkednek el a part vonal vidékén. Az Al Jazeera, CNN sokat beszélt erről de gyakorlatilag arról van szó, hogy a nép felfegyverkezett. De nagyon rosszul fegyverkezett fel, amit talált azzal. Van a frontvonalon olyan, akinek bakancsa, csizmája, és szandálban van, van, aki sordban van, van, aki mindenféle egyenruhában. az emberek többsége fiatal, akik soha semmilyen katonai kiképzést nem kaptak. Orvosok, tanárok, mérnökök, kereskedők, diákok. Azt mondták, hogy az EU és a NATO fellépését értékelik. Posztereket helyeznek el az autókba, stb. Amelyek ezt mondják. De jelezték, hogy a NATO-val való koordináció jobb lehetne. Ott voltam a hadműveleti központban. Beszéltem egy vezetőkkel. Van egy libiai tábornok, aki átállt, és ő vezeti a műveletet. Azt mondta, hogy jobb lehetne a koordináció a NATO-val. Nincsen visszajelzés, nincsen információ, adnak a NATO-nak információt arról, hogy hol kell fellépni. És láttam, hogy hogyan dolgoznak a nép által adott információk alapján dolgoznak. Betelefonálnak az emberek, hogy ezt itt láttok például. Van egy torerai műhold, amely nagyon hasznos lehetne. Ezt már rendelkezésére bocsátatok más műveleteknek, például Ácséban. Miért ne lehetne itt felhasználni? Valójában miről is van szó? A líbiai nép harcol. Ők fegyverkeztek fel. Egyetértek az elnökünkkel, csalódtunk, hogy a KVBP ö, missziót hiába kértük március 10-én, nem lett belőle semmi. E, április 1-én jelentették e, be, hát sokan azt mondták, hogy ez április 1 egy tév, tréfa. Ennek a missziónak lett volna értelme. A parlament azt mondta, hogy e, a fegyverembargót be kell tartatni. Ez nagyon fontos. Annál is inkább, mivel óriási hossza van a határoknak. Nem csak a partvonalnál, hanem délen, mert délről lehet majd terroristáknak beszivárognia. Tudjuk, hogy Algéria, Csád, ilyen szomszédok vannak, Niger, és ők hát nagyon megkérdőjelezhető szerepet játszanak. Véleményem szerint nem csak Líbiáról van itt szó. A mi érdekeinkről, a mi biztonságunkról. Ennek a missziónak meg kellett volna történnie, azért is, hogy az embereket megvédje. Hogy megtegyük azt, amit a biztonsági tanács kér. A civilek védelme. Misszúráta nyilvánvaló példa. Az Európai Unió fontos jelzést adott fontos impulzus adott az ECHON keresztül humanitárius segítséget. Mizurátában az akciót az Európai Unió finanszírozta, de a KVBP a mizurátai polgári lakosságát is kellett volna védje. Sürgősen fel kell lépni a hegyekben is vannak, nyugaton, Tripoli fölött berber közösségek, amelyeket mindig diszkriminálta a Kadhafi rezsim, és borzasztó a helyzetük. Nincs víz, nincs áram, nincsen orvosi ellátás. Prioritás kell legyen ez a KBVP misszió. a ö, tunéziai hatóságokkal együtt kell fellépni. Ennek a missziónak nem csak a polgári lakosság védelme a célja, mint ahogy kírja a biztonsági tanács, hanem más célja is van. A CNN hírekben ma reggel mutatták a gyerekeket, akiket üregekbe, barlangokba rejtik, hogy valahogy túléljék ennek lenne politikai értelme is. Gaddafi rendszere eh, egyre inkább sarokba szorult. Minél gyorsabban lesz vége, annál jobb, mert Tripoli lakossága szenved, nagyon szenved jelenleg. Kötelezettsége az EU-nak fellépni. Nagyon sajnálom, hogy a tagállamok eh, emögé a ö, kérés mögé bújnak, nincsen kérés, talán nem is lesz ilyen kérés. Az ocsának nincsen lehetősége arra, hogy felméri, hogy mi szükséges az ENSZ határozatok már arra kényszerítenek, hogy köteleznek, hogy védjük a polgári lakosságot. Sokkal határozottabb kell VBP feljárás. El, fellépés lenne szükséges. Kapcsolódom ahhoz, amit mondott. a fiatalokat integrálni kell. Most a checkpointokon vannak, de vissza fognak kerülni az életbe. Elnök, köszönöm szépen. 12 óra 30-ig van időn, kérem, hogy röviden szólaljanak fel, hogyha a választ is várnak. Kovács úr. Thank you, President. Uh, Minister, thank you very... Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk ma. Szeretnék mindenkit sajnálata emlékeztetni arra, ami az 1950-es években történt, amikor az Európai Védelmi Közösség nem születhetett meg, mert ezt elutasították, és megint ugye a napi rendünkön van a védelmi erőforrások összevonása és megosztása. Persze hát ez ugye már történelem, másként alakulhatott volna a történelem, ha Franciaország annak idején nem mond nemet. De mindegy, ez csak egy történelmi felvetés volt. Miniszter úr, az ön véleménye szerint hogyan lehetne formálisan elindítani ezt a folyamatot, és közös képességeket létrehozni. Ha jól értettem önt, akkor több opciót említett az erőforrások pooling és sharing azaz az összevonására és megosztására. Vannak ugye Strasbourgban is a Eurocorp erők, tehát nem tudjuk, hogy nem tudom, hogy azok, is, azok az erők is készenlétben állnak, egyes tagállamok is felajánlanak erőket, de ön szerint a oldalú megállapodások, mint Franciaország és Nagy-Britannia, vagy a német-svéd megállapodás működőképes lehet? Tehát ez nemzetfelettibbé teszi a KBVP keretén belül a megoldást? És meg tudjuk válaszolni ezzel ezt a kihívást? És még valamit Gomez asszony felvetéseihez kapcsolódva Líbiáról. Nagyon sokan azt mondják, hogy a repülés tilalmi zóna nem megoldás. Ez csak az első lépés, de szükséges a szárazföldi csapatok bevetése is, hogyha sikert kívánunk elérni Líbiában. Tehát nem tudom, hogy van-e ilyen lehetőség, hogy a, mondjuk a lázadókat fegyverezzük fel megfelelő fegyverekkel, mert hát ugye tudjuk, vannak akik azt mondják, hogy nagyon rossz a tapasztalatunk a mujahedinekkel Afganisztánban, ugye felfegyvereztük őket, aztán mi lett belőle, a talibán, és velünk szembe fordultak. Hát remélem, hogy most nem ez következik be, és remélem, hogy a hírszerző szolgálatok is nagyon jól tudják, hogy mi történik Bengáziban, illetve az ideiglenes tanácsban. És ugye mi a helyzet a KBVP missionnel ott a helyszínen? Köszönöm. Campbell Köszönöm szépen, Campbell úr. Köszönöm, elnök úr. Két dolgot szerettem volna mondani. Az egyik, múlt héten jártam Tajvánban, találkoztam az elnökkel, a miniszterelnökkel és a Nemzetbiztonsági tanácselnökével. Rögtön el kell mondjam, hogy engem Tajvanra, Tajvanban barátként kezelnek, és a tajvani kormány támogatott. Nagyon sok biztonsági és védelmi kérdés felmerül ott is, második világháborús tengeralattjárók vannak, és senki nem segíti Tajvant abban, hogy modernebb tengeralattjárókat kaphassanak a védelmi funkciókhoz. Ez egyik tengeralattjáró 1943-as van négy F-16-osuk, ami már nagyon öreg, modernebbre lenne szükségük. Hát mivel itt a külföldi látogatásainkról beszéltünk, azért gondoltam, hogy felvettem ezt, mert ez is egy védelmi kérdés. A másik dolog pedig, amit miniszter úr mondott. Beszélt az ambíciókról. Azt mondta, hogy fenn kell tartani az ambíciót ilyen magas szinten, de hát nem tudom, hogy az Európai Védelmi Ügynökség ambíciói pontosan még egy egységes európai hadsereg? És a másik dolog ugye, hogy a főképviselő asszony ellenezte a irámi zónát Líbiába. Én őt a Vörös Báronőnek neveztem pont emiatt. De hát nem tudom, hogy önök teljes mértékben támogatják a repülésvilami, repüléstilalmi zónát? Köszönöm. Köszönöm szépen, Lunacek asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Elnézés, hogy késtem. Elnézést, ha olyan kérdést teszek fel, amelyre már válaszolt Dökrem úr. Két dologra szeretnék utána. Az első, az Atalanta misszió, amely egyre erőteljesebb. Ez mit jelent a gyakorlatban? Volt valami változás a bevetési parancsban? az Európai Unió nem tudja alkalmazokat letartóztatni és bíróság elé állítani. Már pedig ezt kellene tenni. Ez azt jelenti, hogy nem csak igazságszolgáltatási szempontból megközelíteni a problémát. Most azt látjuk, hogy a kalózkodás elleni háború folyik van még valami a, az EU operáció Líbiában. Elfogadták már a műveleti tervet, mely országok milyen kapacitást, létszámot kívánnak adni. Ez lenne a kérdésem, köszönöm. Elnök, Gualtieri úr. Grazie, signor Köszönöm, miniszter úr nem fogom Tagyon elnök úr által elmondottakat újra elmondani, de, és azt, hogy ez, ennek milyen politikai jelentősége van, nagyon fontos, és az egész parlament támogatja ezt a közös biztonság és védelmi politikában a tanácssal, a védelmi miniszterekkel együtt. nagyon fontos szerepe van tehát ennek. Nos, akkor gyorsan azokról a témákról, amelyekről ön is beszélt, amelyen ez a tanács foglalkozott, lehet, hogy egy kicsit rövid idő állt a miniszterek rendelkezésére. Pooling and sharing. Nagyon örülünk, hogy ezt a koncepciót, ami Ugandából indult, most már többen támogatják, mondjuk így. De nem értem jól, hogy konkrétan most milyen utóbbi lépéseket is tesznek, tehát hogy ezek a lépések valóban az operatív szakaszhoz vezetnek, vagy pedig most itt nehézségek merültek fel, amelyekkel konkrét módon szembe kell nézni, tehát még egyszer itt az operatív szakaszban. És erről szeretem volna kérdezni az ön véleményét, és mondjuk arról a szerepről is, amelyet a legnagyobb államok játszanak, hiszen az ő szerepük rendkívül fontos lesz, hogyha ezt, mindezt szeretnénk konkrétan is megvalósítani, végrehajtani. Ezeket a terveket szeretnénk végrehajtani, nélkülük nem lesz pooling and sharing. Aztán eh, ez ugye egy kicsit a jövőbeni lépések is, tervek, és a kapacitás eh, típusokról is eh, szólhatna esetleg, hogy milyen kapacitások esetében lehetne ezzel a megközelítéssel élni. Aztán, ami a tervezést illeti, a tervezési képességeket, nagyon támogatjuk ezt az opciót, és ezt nem ma, hanem már régóta támogattuk. És nem tudom, hogy ez a tanulmány, vagy az elgondolkodás, a költségekről, a költséghaszon elemzés, ez már megszületett, vagy most kívánják ezt végrehajtani, milyen ütemterve van ennek, milyen lépéseket terveznek annak érdekében, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzanak. Ami pedig Líbiát illeti, csak információt szerettem volna kérni a misszióban résztvevő haderők kapcsán, és osztom azt, amit az előttem szólók is elmondtak, tehát ugye van ez a frusztráció, egy, egyfajta általános frusztráció, tulajdonképpen még az aggódás is, ezt is mondhatnánk a misszió végrehajtásával kapcsolatban. Tehát ugye nagyon, egyrészt nagyon korlátozott a mandátum, a megbízatás, másfelől pedig nem elegendő az a szerep, amit az Európai Unió most ezen a hat szintéren játszik és van egy Európai Uniót illető kérdés, hát de nyilván ön is védelmi miniszter, ön is részt vesz a NATO műveletben, illetve hát foglalkozik, önt is érinti ez, tehát engem érdekelne az ön véleménye, tehát a katonai műveletekről mit gondol. Köszönöm szépen, utolsó kérdés Kirillov úr, csak 8 perc lesz a a kérem, tömören. Köszönöm, elnök úr, két kérdésem lenne. Először is. Tegnap Georgieva biztos megkérdeztem, megkérdeztem, hogy mi a véleménye erről a nagyon nehéz helyzetről. Ugye Tipolitól nyugatra az emberek már a hegyekbe szorultak, és segítséget kérnek. Megkérdeztem a biztostól, hogy nem tudnánk esetleg valamilyen, hát akkor légi úton valamilyen segítséget nyújtani, hogyha semmi másfajta módon ez nem megy. Az volt a válasz, hogy lehet, hogy ez a katafi erők ölébe hullik ez a segítség. Én nem vagyok ebbe biztos, de kérdezném önt, hogy megfontolták-e már ezt a lehetőséget, mert a kathafi ellenes erőknek ez azért egy kis lendületet adna. A másik pedig a kalózokkal kapcsolatos. Én nem igazán értem, hogy hogy lehetséges az, hogy ennyi idő eltelt már, és még mindig nem tudunk fogható eredményeket letenni az asztalra. Hát ne felejtsük el, hogy ott vannak az orosz, a kínai hajók, Hát hogy lehet az, hogy az egész művelet hatékonysága szerintem megkérdőjeleződik? Nincs valami más megoldás? Mondjuk, hogy az Atalanta vezesse a fellépést hatékonyabban az összes többi országgal együttműködve, akik itt részt vesznek, és mondjuk az amerikaiak még robusztusabban is feléphetnének, ugye a legutóbbi felépésük óta. Hát szerintem mivel ugye miniszter úr ön is említette, hogy vannak olyan országok, akik robusztusabb megközelítést kérnek, hát én ezt abszolút támogatom. Ezt komolyan meg kellene fontolni, és akár mondjuk derogációkat is meg lehetne fontolni eh, nemzetközi jog kapcsán, hiszen ott van Kína és Oroszország is, és minket támogatnak. Peter. Köszönöm szépen, miniszter úr, kedves Peter, 7 perc megpróbálok még tömörebb, rövidebb lenni, mint az a tanácsülés, amelyről beszámoltam. Köszönöm szépen, és át fogom adni a megjegyzéseket Eston asszonynak. A kérdéseket csoportosítani fogom. és megpróbálok összevontan válaszolni. Köszönöm szépen kérdéseiket. Először is szeretném aláhúzni, hogy akár csak önök, én is a KVBP támogatói között vagyok, illetve az EU-NATO együttműködés támogatói közé tartozom. A genti e keret mondja ki többek között az egyesítést és megosztást ez olyan eszköz, amelyel a katonai kapacitást tudjuk fokozni, itt politikai szándék kell. A gazdasági nehézségek maximum jó ürügyül szolgálhatnak, hogyha ezt nem kívánjuk. Az EUTM-mel kapcsolatos megjegyzéseket hallottam, jegyeztem, és át fogom adni a főképviselőnek. Belga miniszterként azt mondom, hogy támogatom a missziót, legyen még hatékonyabb. Meg kell tartani a rendszerben, a hadseregben a, kép, a kiképzett katonákat. Vannak már jó példák az ilyen irányú tevékenységre start uh, discussion between the ambassadors. Az UTM és uh, Szomáliával kapcsolatos témáról holnap fognak beszélni a nagykövetek, és úgy fognak majd döntést hozni a misszió jövőjéről. A június 20-i tanács dönt, hozza meg a végső döntést. Szerintem új kereteket kell itt uh, meghatározni, hogy a Spanyolország úgy döntött, hogy visszalép, Tehát szükség van az új keretekre Líbiát illetően. Teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott itt. Szeretném aláhúzni. Tudják, Belgium az első országok között volt, amely részt vett a koalícióban. Az Araxas görög bázisról indultunk, illetve egy aknaszedővel Líbia felé. hadd mondjam el, hogy az itt bemutatott üzenetek Líbiával kapcsolatban fontosak. Mégis, hadd tegyem hozzá, hogy zajlik ez az operatív szinten. Van egy kis szakértői csapat Bengáziban, az EU képviseletében, ezt Gomez asszonynak mondanám, amely megpróbál felmérni, hogy milyen szükségleteket fogalmaznak meg a védelmi ágazatban. Köszönöm szépen, hogy szólt erről ami az EU-fort illeti. Úgy gondolom, hogy a mandátum teljesen világos csak akkor léphetünk fel, hogyha ezt kéri az ENSZ OCHA. A pooling és sharing lehetőségek nagyok, és egyre jobbak a szerződésnek hála. Ambiciózus vita folyik ezen a területen, motiváltak vagyunk, és ambiciózus kell legyen a monitoring is, mint ahogy elhangzott. 300 projektet nyújtottak be az egyesítése megosztással kapcsolatban ezeket az EDA, az Európai Védelmi Ügynökség meg fogja vizsgálni. Naponta több projektek is megvizsgálnak, és a szeptember közepére várható a munka eredménye, ami a fegyver embargót és Atalantát illeti. Azt hiszem, hogy kollégáimmal mindig arról van szó, hogy mekkora ez mennyi eszközzel, milyen eredményt érünk el a kalózkodás ellen új hadműveleti tervet fognak elfogadni, robusztusabb akciókkal, ö, anyahajókat is ö, tudunk majd ö, mozgósítani. Ez az atalantai megközelítés. Sokkal jobb persze a prevenció, ez jobban ki kell dolgozni. Természetesen a prevenció az afrikai kontinensen kezdődik. Minden művelet rászorul az EU és a tagállamok támogatására. Meg kell védeni a hajóinkat, és viszonylag jó eredményt érünk el meggyőződésünk azonban, hogy a főképviselő együtt, hogy e, nem elégségesek az eredmények. Nos, ennyi dióhéjban, elnök úr, köszönöm szépen az ajánlásokat is. Köszönöm a lehetőséget, hogy visszajöhettem a nagyon érdekes ülésre. Javaslom, hogy ne 11.30-kor kezdjük, hanem inkább délelőtt 10-kor. A válasz a libiai repüléstilalmi zónáról. Kérem válaszoljon, foglalkozzon ezzel. Válasz az EDA ambíciói. Brit kollégám Gerald Howard nagyon világosan fogalmazott ezzel kapcsolatban. Támogatja a pooling and sharing munkát, és azt hiszem, hogy ez a genti döntésnek teljes mértékben megfelel, ugye ott volt az informális csúcs, és ezt aztán megerősítette a hivatalos csúcs is, ugye december elején, tavaly, és ez egyfajta globális ö, küldetés lesz, vagy vízió a védelmi, európai védelmi politika számára. És természetesen támogatjuk a repüléstilalmi zónát is természetesen. Bien, monsieur le ministre. Nos, miniszter úr, köszönöm szépen. Újból köszönöm, kedves kollégák. Elnézést, hogy ilyen rövid volt az ülés, de hát az időnk kötött. A következő ülésre június 14-én kerül sor meghallgatás, a pénzügyi válság hatása a védelmi költségvetésre. Nagyon érdekes téma. Köszönöm szépen, miniszter úr, Peter. Találkozunk nem sokára.